mondja az elnök úr. Éppen ezért most akkor 15 óráig felfüggesztem az ülést. Köszönöm szépen, köszönöm azoknak, akik itt maradtak velünk a végéig. És akkor három óráig felfüggesztem az